nem vizsgáljuk a megbízó levelét. Ferrer a e, úr kap most szót két percre, az első e, témánk ugyanis az ő jelentése Sao Tome és Principe. Köszönöm szépen, szeretném azt kérni, hogy kicsit nyugodjanak meg a kedélyek ezen az oldalon. Elsősorban azt szeretném hangsúlyozni, hogy a mi frakciónk Eh, már az ülés megtartása előtt egy vita megtartását javasolta ennek a jelentésnek az alapján ami ugyebár az Európai Unió és Szautomé és Principe Demokratikus Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásról szállt, szállt volna. Sokak számára ez eh, ez a javaslat, ez e, érthetetlen. Tegnap egyáltalán nem volt ugyanis vita tartva erről e, az egyezményről. Ami pedig magát az egyezményt illeti, szeretnék arra emlékeztetni, hogy csak arra korlátozódik a parlamentnek e, a hatásköre, hogy a bizottság által javasolt szöveget azt elfogadja, vagy elutasítja, módosítani nem tudunk a javaslaton. Hogyha tudnánk, ugyanakkor javaslatokkal előállni a módosításra, akkor se változtatnánk valószínűleg túlzottan ezen. Nézzük meg, hogy mik az alapvető gondolatok, célok és eredmények ennek az egyezménynek a megkötése után számunkra fontos. Sao Tomé és Principe Demokratikus Köztársaság számára is fontos, hogy el legyen fogadva ez az egyezmény, de az nem jelenti azt, hogy összességében így pozitív lesz majd az eredmény. Mindenképpen további előre lépésekre van szükség, pontosabb statisztikai adatokra, kifogott mennyiségekről, aztán a különböző halálományoknak a vándorlási útjairól. Mindenképpen Szautomé és Principé fel kell, hogy építse az ennek ellenőrzéséhez szükséges ellenőrzési kapacitásokat. Az elmúlt három évtizednek a gyakorlata tehát meg kell, hogy változzon Fontos, hogy eh, az ország szuverenitása ebben a kérdésben és a különböző választási lehetőségei meg legyenek eh, eh, őrizve. Mi mindenképpen itt egy igazságos egyezményt kérünk, tehát ezt kell, hogy az Európai Bizottság az elkövetkezendő években figyelembe vegye. By roll call. The vote is open. Nyitom a szavazást, géppel szavazunk. Has everyone voted? Mindenki szavazott? I'll now close. Akkor lezárom a szavazást. It's been adopted. És ezt elfogadtuk. Köszönöm és gratulálunk a raportőrnek. A következő jelentésünk Kadek úr, meg, Kadek úrtól származik, megint géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Akkor lezárom and that has been adopted. Ezt is elfogadtuk. Következő szavazásunk Brock eh, úr eh, jelentése, megint csak eh, gépi szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott kollégák, akkor lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Megyünk tovább, egy szavazás következik. Konzultáció az Európai Gazdaság és Szociális Bizottsággal a, a, az Idegenforgalmi és Közlekedési Bizottság kérésére szavazunk. Egy szavazás következik, kérem tegyék fel következőket, akik ilyennel szavaznak. Nem, nemmel szavazók, tartózkodók. Ezt is elfogadtuk, köszönöm következő szavazásunk Rész asszony jelentése. Erről vitáztunk az imént a GMO termesztés korlátozásáról, megtiltásáról. Most eh, gépi szavazások következnek. Az 52-es módosítóról szavazunk először. Ehhez minősített többség kell, vagyis 376 szavazat, hogy elfogadjuk. Megnyitom a szavazást. The vote is now closed, colleagues. Lezárom a szavazást. And that has been adopted by 400... Ezt elfogadtuk 480 eh, igen szavazattal, ami azt jelenti, hogy a minősített többség is megvan, tehát én bejelentem, hogy a tanácsi álláspontot eh, így megváltoztattuk. A következő eh, szavazásunk Mátó úr jelentése, megint egy halászati jelentés, Először az 1-es, 2-es, illetve a 4-től 25-ig 25 terjedő módosítókról szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Ezt elfogadtuk. Következik a 26-os módosító, megint készfeltartással, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítva. A 27-es módosító következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Ezt követően a hármas bizottsági módosítóról szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt elfogadtuk. Ezt követően a 28-as módosítóról szavazunk. Készfeltartásra ki van mellette? ellene tartózkodók, ezt leszavaztuk, és most a bizottsági javaslatról szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, most pedig a szavazás géppel történik a jogalkotási állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást és ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. Köszönöm kollégák, ezzel a végére értünk a mai szavazásnak, és eh, most eh, a szavazat magyarázatok eh, következnek.